und Kollegen! Kedves kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Még a külügyi szakbizottság is elvész itt ebben a nagy plenáris ülésteremben, de ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy megkezdjük az ülést. A napirend változatlan, és szeretném megállapítani azt is, hogy azt hiszem ez az egyetlen megfelelő hely egy napi buli megtartására is. És ezért nagyon hálás vagyok, Esten asszony, hogy időt szak, szakít ránk, egy olyan idő, hogy egy olyan időpontban eljött hozzunk, hozzánk, amikor az ön hazájában valószínűleg éppen most teáznának meg. Gratulálunk Esten asszonynak, ugyanis ma van a születésnapja. Kérem, fogadja ezt a világ, virágcsokrot sok szeretettel. Most pedig következzék az eszmecsere, amelyet rendszeresen megtartunk a főképviselő asszonynal, illetve bizottsági alelnök asszonynal. Ma a kopenhágai találkozóval kapcsolatos kérdésekről lesz elsősorban szó, de olyan kérdésekről is szót ejtünk, amelyek a jövő heti külügyi miniszteri találkozón kerülnek majd terítékre, közel-keleti, szíriai és az Arab Ligával való együttműködése kapcsolatos kérdések is a napirendünkön lesznek, továbbá Jemen, az EU-ázsiai kapcsolatok, valamint valamint az együttműködési megállapodás is, de minden bizonyal gyakorlati kérdésekről is szót kell ejtenünk, amelyek összefüggnek az új partnerségi eszközzel. Ez egy olyan terület, amely azt hiszem egy új, fontos külpolitikai eszközünk lesz majd, amely ugye a főképviselő asszony kezében lesz, és amelynek a kialakításáról itt a parlamentben eszmecserét kell folytatnunk. Nagyon-nagyon sokrétű tehát a napirend, sok-sok témánk van, Beszélnünk kell majd Belarusról, illetve Fehér Oroszországról és a szíriai szankciókról, de beszélnünk kell Iránról, és a nukleáris kérdésről valószínűleg ez rejti magában a legnagyobb veszélyt, és valamilyen módon el kell kerülnünk majd a mély válság kialakulását, az 5 plusz 1-ek és Eston asszonynak célzottan eredményre törekvően kell majd tárgyalniuk ebben a kérdésben, de hát azt hiszem ez főként a másik félen múlik majd, hogy mennyire lesz sikeres. Köszönöm szépen, hogy ebben a kritikus fázisban is készen áll arra, hogy elmondja álláspontját itt a szakbizottságunkban. Öné a szó. Thank you uh, very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy nagyon hálás vagyok a születésnapi jó kívánságokért, máshol az ember nem is lenne szívesebben, mint itt önök között. President, I want to begin by saying something that's very... Elnök úr, egy nagyon-nagyon fontos dologgal szeretném kezdeni. Nagyon szomorú vagyok, hogy a tegnapi megszólalásomat úgy eltorzították, Tegnap Toulouse-ban szörnyűséges esemény történt, meggyilkoltak felnőtteket és gyerekeket. Kérem, hadd mondjam el azt, hogy mennyire együtt érzek az áldozatok családjával. Ezen tragédia és a közelkeleti események között nem lehet semmilyen párhuzamot vonni. Elnök úr, megemlítette röviden a mai vita, a mai eszmecsere pontjaid. Én szeretném ezeket a vita pontokat fölváz, fölvázolni, egyfajta ízlelőt szeretnék adni, és remélem egy kisebb időpontban ezeket a kérdéseket majd részletesebben is meg, tudni, meg tudunk beszélni. Kopenhágával kezdeném, mert említette e a mai vita dolgai, témáit, és tükrözi majd a kopenhágai csúcs először is a gazdasági válság, az emberi jogok, hogyan lehet változást elérni a harmadik, or, harmadik országokban, a Európai Unió ösztönző, illetve nyomást gyakorló intézkedéseken keresztül, illetve a különböző segít, segélyprogramok. Nagyon fontos az, hogy stratégiai döntéseket hozzunk, illetve olyan forrásokat kell használni, amelyet, amelyek a lehető legjobb eredményt érik el az Európai Unióban. Mandátumom elején prioritásokat tűztem ki, és itt szerepel az, hogy megfelelő lesz a külügyi politikánk, hatékonyak legyünk, hogy stratégiai partnerségeket fogunk meg kialakítani a kétoldalú kapcsolatokban is, illetve a komoly témákban meg kell, old, meg kell tudni beszélni a gondokat a partnereinkkel. Fontosak a szinergiák, hogyan tudunk a tagállamokkal jobban együttműködni, hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni forrásainkat. Például a külügyi szolgálat és a tagállamok közös munkája Dél-Szudánnal kapcsolatban. Aztán a tagállamokkal való együttműködést is meg kellett vizsgálnunk, hogyan lehet a, tag, a tagállami delegációkkal az együttműködést jobban megoldani, európai házakat kialakítani, hogyan lehet összegyűlni, hogyan lehet a értékgazdaságot előtérbe helyezni, hogyan lehet jobban együttműködni. Elnök úr, megbeszéltük az emberi jogok kérdését is, már többször mondtam, hogy ez egyfajta vezérfonal, amely átszövi minden tevékenységünket. Egy emberi jogi külön képviselő posztjának felállítása is stratégiánk részéhez dolgozik. Cselekvési tervre szükség, és cselekvés orientáltnak kell lennünk munkánkban. Politikai deklarációkra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk és hogyan szeretnénk azt elérni. Elnök úr, bármit is teszünk emberi jogi kérdésben, azt bele kell szőni minden egyes témába, minden egyes szakpolitikába. Nem lehet ezt elszigetelten kezelni, nem lehet ezt valami más következményének tekinteni. Ennek mindenben benne kell lennie. Nagyon fontosnak tartom a szólás szabadságot, illetve a vallás szabadságot. A keresztény kisebbségek jelenleg nagyon sokat szenvednek világszerte, együtt kell velük működni, de az összes fajta diszkriminációval foglalkoznunk kell, a, a vallási diszkriminációval kapcsolatban is, illetve a vallástól független diszkriminációval is. Nagyon fontos az, hogy egy kontinúmon képzeljük el a munkánkat az elszigeteltség és az elkötelezettség között. Vannak olyan országok, akikkel nagyon erős a kapcsolatunk, és velük úgy kell a kapcsolatot folytatni, hogy a értékeinket és hitünket meg tudjuk valósítani. Vannak bizonyos eszközeink is, például megszorító intézkedések, azt hiszem, hogy ezek Myanmarban nagyon komoly változást értek el, vagy Fehér Oroszországban a diplomaták visszahívásával. Vannak ösztönzőink is, például a szomszédségi, szomszédségi, szomszédségi politikában ezt more for more-nak nevezzük. Nem szabad a különböző szankciókat izoláltan kezelni, hiszen a cél az, hogy a különböző rezsimekre hatást gyakoroljunk, de a szankciók sosem elszigetelte jelentkeznek, és sem is így kell róluk gondolkodni. Graham Watson úr jelentése szankciókról szólt, a parlament, egy parlamenti jelentésről van szó, ennek is, ez is ilyen szellemben született. Említettem a More for More megközelítést, aztán ott van a 3M, a pénz, a mobilitás és a piachoz való hozzáférés. Nagyon fontos a megfelelő együttműködés, a civil, civil társadalommal való együttműködés, illetve az ellenzékkel való együttműködés, ez igaz Fehér Oroszországra és Szíriára is. Egy task force-t, force is állítottunk fel, Tunéziával, illetve Jordániában alkalmaztuk ezt. Nagyon fontos az is, hogy az európai intézmények, az Európai Parlament, a pénzügyi intézetek együtt lépjenek fel, tehát egyfajta gazdaság és politikai támogatást kell nyújtani azon országoknak, akik átmeneti időszakot élnek át. Elnök úr, a több éves pénzügyi keret kérdése is nagyon fontos téma. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Uniónak megvan az eszköze arra, hogy konzisztensebb legyen a pénzügyi politikája. Számos módszerünk van, de hihetőségünk attól függ, hogy a különböző prioritásokat hogyan tudjuk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a milleniumi fejlődési célokat meg, meg kell valósítani, és továbbra is az a célunk, hogy a rászorulókat mi segítsünk leginkább a világot az európai fejlesztési alappal, illetve az európai együttműködési eszközzel. Nagyon fontos az, hogy az arab tavasz eseményeire milyen hamar reagáltunk, ez igenis hozzáadott értéket teremt európai szinten, és megfelelő európai szomszédsági politikát kell kialakítani, aminek finanszírozása is vannak. Vannak globális kihívások a leszerelés, az éghajlatváltozás, a szegénység kérdése, ezeket csak úgy tudjuk megoldani, vagy ezeket segíteni, hogy együttműködünk a világ többi országával. Az EU-nak érték, érdekeit az egész világon meg kell próbálni terjeszteni, úgyhogy együttműködünk partnereikkel. A partnerségi eszköz nagyon komoly innovációnak számít ebben a csomagban. Ez igenis külpolitikai eszköz. Elnök úr, az önök szakbizottságának kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy hogyan működik, vagy működjön ez az eszköz. Az európai polgároknak meg kell mutatnunk azt, hogy igenis felelősek vagyunk, illetve felelősségre lehet minket vonni a költségvetés elkész, elköltéséért. Munkánkat úgy kell kialakítani, hogy ott tudjunk leginkább föllépni, ahol ez érezhető is. Regionális és világ, és a világszínpadon is vezető szerepre kell törekednünk, és remélem, hogy együtt működhetem majd önökkel a több éves pénzügyi keret kidolgozásában. Most a regionális szervezetekről szeretnék beszélni. Nagyon el kell mélyíteni a kapcsolatunkat, és itt különösen az arab szervezetekre gondolok. Regionális problémákra, regionális szervezetekkel együtt lehet csak megoldást találni. A mediterrán fórumokkal együttműködünk, a Mediterrán Fórumon 43 partnert kell egy tető alá hoznunk. koherensen kell kialakítani különböző regionális politikával kapcsolatos megközelítésünket, és azt hiszem, hogy sosem volt ennyire összefogott ez az együttműködés a Mediterrán Unió megalkotása óta. Szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek az ebben, ezen a téren elvégzett munkájáért, illetve remélem, hogy jövőben is ilyen eredményesek lesznek, hiszen Schulz elnök úr elkötelezte magát. Az arab ligával, a Kairó csoporttal, Líbiában nagyon komoly munkát végeztünk. Az ENSZ, az Afrikai Unió, az Arab Liga, az Európai Unió és az Iszlám együttműködés szervezeteit sikerült összehoznunk, együttműködtünk, és így partnereink is segítenek abban, hogy a szíriai, a szíriai népet támogassuk. Mindent meg kell tenni azért, hogy az arab az arab polgárok békés átmeneten menjen, legyenek túl, és tudom, hogy a hallgatóságban is ülnek olyanok, akik így gondolják ezt. Jemennel kapcsolatban kitűnő a tanácsban a munka, a főtitkár úr és jó magam között is nagyon jó a kapcsolat. Az öböl együttműködési tanács célja az is, hogy a tagállamai között szorosabbra fűzze a kapcsolatot. Modelljük az Európai Unió, és szaktanácsot is kértek tőlünk ez ügybe. Említettem az iszlám együttműködési szervezetet Szíriával kapcsolatban, ez egy, és a, azt is említettem, hogy egy kontaktcsoportot állítottunk fel. Február 23-án került sor az első ilyen kontaktcsoportülésre. A Magrebben történt változások, az algériai jövendő választások igenis átmenetet jelentenek. Az Európai Unió az, az Európai Unió részt vesz az 5 plusz 1 ülésen Rómában, és ez is tanúsítja, hogy elkötelezettek vagyunk. Szeretnék rátérni a fő kérdésekre, amiket felvetett az elnök úr, és először is Szíriáról szeretnék beszélni. A prioritásunk az az, hogy meg lehessen szüntetni az erőszakot, és azonnal hozzáférjen mindenki humanitárius segítségnyújtáshoz. Oroszország Kínával és kapcsolatba léptünk a, a biztonsági tanácsban is szeretnénk egy határozatot. Nagyon fontos az, hogy politikai megoldás szülessen itt a Szíria barátainak ülésén is részt vettem, és a kontaktcsoport ülésén is részt vettem Londonban, és mindkette, mindkét csoport azt mondta, hogy nyomást kell gyakorolni a rezsimre, és fenn kell tartani a lendületet az elkövetkező üléseken is a jövőben. De Kofi Annan munkájára is gondolok, és amikor telefonon beszéltem vele, akkor támogatásomról biztosítottam, mindabban, amit tesz, annak érdekében, hogy sikerüljön megállítani az erőszakot, és sikerüljön egyfajta politikai megoldást találni. Üdvözlöm a miniszteri tanács eredményét az arab országok között, és örülök annak, hogy sikerült az öt pontban dőlőre jutni, amelyek megfelelnek a mi politikai elkezdéseinknek is. Persze kiegészítő intézkedésekre is szükség van, a politikáinkat nem a rezsim, hanem a civil társadalom irányba folytatjuk, és hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos a bevonás kérdése. El kell fogadni a demokratikus elveket minden egyes fellépés során az ellenzékkel. Ezért annyira fontos az, hogy a szíriaiak meg, megismerjék a, ezt az üzenetet. Három tagállam van még ott a helyszínen, akik diplomáciai szolgálatot biztosítanak. Nyitott, nyitottak maradunk egészen addig, amíg a biztonsági helyzet ezt megengedi, és mindenképpen figyelemmel kísérjük a helyszínen az eseményeket. Az elnök úr felvetette az Iránnal kapcsolatos kérdéseket is, és az atomenergiával kapcsolatos kérdést is. Bizonyára tudják, hogy nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy diplomáciai megoldást tudjunk találni tárgyalások által az E3 plusz 3 formáción belül próbáltuk ezt elérni. Március 6-án Jalili, az iráni főtárgyaló válaszolt nekünk, ezt a levelet tartottuk önöknek, megerősítette a tárgyalásokat, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy bizalom bizalomépítő lépéseket tenni, mindenképpen szeretnénk iránt ismételten a tárgyalasztal mellé leültetni, és szeretnénk, hogyha a nemzetközi közösség rávenni az országot arra, hogy ismételten leüljenek a tárgyalóasztal mellé. Minden kollégámmal ezen vagyunk. Szeretnénk a harmadik országokat is bevonni, akiknek specifikus érdekük fűződik ehhez, és akik elfogadják a szankciókat, amiket foganatosítottunk, ezek nagyon fontosak. Azt is felismertük természetesen, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során, és most már rátérhetünk arra a pontra, hogy sikeresek lesznek ezek a tárgyalások, láthattuk azt, hogy az E3 plusz 3 politikai igazgatókkal is tegyelást folytattam az elmúlt órákban, és megpróbáltuk itt a jövő lehetőségeit felvázolni. Tudom, hogy az Európai Parlament is nagyon sok lépést tesz annak irányébe, hogy fel lehessen ismerni azt, hogy mennyire szörnyű az emberi jogi helyzet Iránban. Számos alkalommal felszólítottunk már a halálbüntetés beszüntetésére, Szekina eh, Asiani eh, esetében is, de egy másik blogger esetében is, illetve régebben egy keresztény eh, papot is halálbüntetésre ítéltek. Szankciókat fogadtunk el 61 irányival kapcsolatban a állandó iráni elnyomás miatt. És végezetül, elnök úr, Dél-Szudánról szeretnék néhány szót szólni, hiszen ezt a helyzetet is nyomon követjük. Ez egy olyan helyzet, ahol eh, attól tartunk, hogy rosszabbodni fog a helyzet. Átfogó megközelítést alkalmazunk mindkét Szudán esetében. A célunk az az, hogy a két ország békésen tudjon egymás mellett élni. Azonban úgy tűnik, hogy van egyfajta eh, előremozdulás eh, az észak-déli párbeszédben, és ilyen elnök úrral beszéltem ma, és Beki elnök úr is hajlandó tovább erőfeszítéseket tenni, mindkét oldalnak megállapodásra kell jutnia. Úgy gondolom, hogy mindkét félnek, északnak és délnek kölcsönös érdekei fűződnek egymáshoz. Az elnököket mindenképpen támogatni kívánjuk. Az elnök egyértelművé tette azt, hogy Dél-Szudán hajlandó a kotonói megállapodáshoz csatlakozni, és ezt megerősítette ma reggel nekem is. Megpróbáltam egy kis ízelítőt adni mindenfajta témáról, tudom, hogy néhány dolgokról nem beszéltem, itt abba is hagyom, és visszaadom önnek a szót, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani önnek. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönjük Esten ezt alelnök asszonynak. Kezdjük a vitát, sokan szeretnének felszólalni. Kérném a koordinátorokat, hogy két percben szólaljanak fel, fejenként, és utána lesz két további körünk, ahol mindenki egy percet kap, remélem sikerül betartani az időt, mert különben nem tud mindenki felszólalni. Szelefranka úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözöljük itt Eston asszonyok körünkben, és gratulálunk. Nyilván jobban is el lehet tölteni az embernek a születésnapját, mint velünk, de most komolyra fordítva a szót, megköszönöm nyilatkozatát, és megköszönöm szavait a Toulouse-i merénylettel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy rosszul értelmezték a nyilatkoz, tegnapi nyilatkozatát, de amit most elmondott, az világos tette a dolgot, tiszta vizet öntött a pohárba. Holnap egy szemináriumot fogunk tartani, ott számos részletet tisztázunk majd, de három dolgot szeretnék kérdezni. A palesztin miniszterelnökkel egyeztetünk, Credit Crunchról beszélt, a gazdasági helyzetről, arról, hogy a palesztin kérdést parkolópályára helyezték az arab tavasz miatt Izraelben és Amerikában. A izraeli miniszterelnökkel eh, nem tudom, hogy kapcsolatba lépe, hogy egyfajta ütemterve dolgozzanak ki, hiszen úgy tűnik, hogy jelenleg a eh, béke terv eh, meghalt. A másik téma, ön is így egyetérte ezzel, a másik Szíria kérdése, úgy véljük, hogy Assad illegitim elnök, az EU Kofi Annan korábbi ENSZ elnök tervét támogatja. Ön szerint hogyan lehet elérni azt, hogy javuljon a helyzet, hogy csökkentsük a halálos áldozatok számát? Utolsó témám Irán. A brit miniszterelnök nemrég járt az Egyesült Államokban, és közösen Obama úrral tett egy nyilatkozatot, nyilatkozatot tett, és ebben azt hallhattuk, hogy egyre csökken a megoldási lehetőség. Megoldás lehetősége. Nos, ön hogy látja ezt, mi a véleménye Obama úr, illetve a brit miniszterelnök eme kijelentéséről? Köszönöm. Gomez asszony, köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, Esten asszony, és üdvözlöm az ön nyilatkozatát, mi szerint nem sokára lesz egy emberjogi megbízott. Úgy gondolom ez nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk, hogy az EU stratégiai szintéren is cselekedjen, cselekedjen az emberi jogok területén, és ne csak retorika legyen az, amit itt mondunk. Azt láthatjuk, hogy a pénzügyi válság nagy mértékben befolyásolja a külügyi és biztonságpolitikai cselekvőképességünket. Fontos hogy ön határozottan az asztalra csapjon, és nyomást gyakoroljon a tagállamokra, hogy tegyék meg, amit meg kell tenni. Ami iránt illeti, az Európai Unió milyen módon tud beleszólni a karcsörtetésbe, amely ö, itt zajlik a közel-keleten, és mi a helyzet a szankciókkal, amelyeknek ugye nem az a célja, hogy az iráni népet sújtsák? Bismarck mondta, hogy Oroszország sohasem olyan gyenge vagy olyan erős, ami ennek tűnik. Jelenleg változások történnek, annak ellenére, hogy Putin, Putin épp visszatér a cári székbe. Mi a helyzet ezen a téren? Az Európai Uniót továbbra is gazdasági érdekek irányítják, majd oroszországi kapcsolataiban, vagy fog-e itt változás történni? Végezetül Líbia Líbiával kapcsolatosan a Bengázi iroda megnyitása nagyon fontos lépés volt. Felmerült most egy közös EU eh, képviselet ötlete Bengáziban. Ez nagyon fontos lenne az ötteni nép számára. És végezetül azt szeretnénk, hogy az Európai Unió Tripoliban is létrehozna egy állandó képviseletet, ez rendkívül fontos lenne a kapacitások építése szempontjából, ami az ottani közigazgatást illeti, Minél előbb kell cselekednünk, nem sokára választásokra kerül sor, ezért rendkívül fontosak a különböző kérdések, fontos megoldást találni, sürgető a helyzet, és remélhetőleg nem fognak kárba veszni az eddig erőfeszítéseink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Thank you very much, President uh, Baroness, first of all. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok önnek Esten asszony születésnapja alkalmából, másodszor pedig ott voltam tegnap az ifjúsági konferencián, és meghallgattam az önbeszédét. Ön semmi olyasmit nem mondott véleményem szerint, amit az izraeli miniszterelnök félreérthetett volna, és teljes mértékben elutasítom az ő megjegyzését önnel szemben, mert azoknak nem volt ott helyük. Ami Egyiptomot illeti, mi megmutattuk, hogy jó szándékkal támogatni akarjuk Egyiptomot, de az elmúlt hetekben, hónapokban az emberi jogi téren nagyon aggasztó fejleményekre került sor. A katonai bíróságok továbbra is ítélkeznek a civilek felett, súlyos ítéletek születnek olyan ügyekben, amikor a polgárok állítólag megsértették a hadsereget, és nem tudjuk, hogy bármiféle demokrácia kialakulhat-e ilyen körülmények között, és Emiatt egyfajta dilemmába kerülünk, egyrészt támogatni akarjuk továbbra is az egyiptomi népet, másrésztről azonban nem érthetünk egyet a jelenlegi fejleményekkel, eseményekkel, hiszen vannak olyan dolgok, amelyek rosszabbak, mint a Mubarak, Mubarak rezsim idején. Ami Szíriát illeti, érdekes Oroszország álláspontja. Oroszország most az újabb híresztelések szerint állítólag katonai fegyverekkel látja el szériát. Talán mondhatna még néhány szót az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról, illetve erről az álláspontjáról, és végezetől szeretnénk még többet hallani a közép országokkal kapcsolatos álláspontjáról is. Köszönöm szépen. Lunacek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében én is szeretnék önnek gratulálni, Esten asszony, és köszönöm szépen, hogy eljött ma, amikor születésnapja van. Nagy mértékben értékeljük mi is az emberjogi főmegbízó posztjának létrehozását. Ami az emberi jogokat illeti, szeretném megkérdezni, hogy a jövőben, még akkor is, ha lesz egy emberjogi főmegbízott, ön esetleg nagyobb szerepet vállal az emberi jogok területén. A múlt héten a kazasztáni állás, parlamenti állásfoglalással kapcsolatosan láthattuk, hogy egy órával az állásfoglalásuk elfogadása elő, előtt az egyik fogvatartottat szabadon engedték, úgyhogy látható ebből, hogy igenis van befolyása annak, ami itt a parlamentben történik. Ami Szíriát illeti, szót ejtett a humanitárius szervezetekről, és így tovább, de épp nemrégében egy orosz hajó, amely fegyvereket szállított, az Assad, az Assad rezsimnek Szíriába indult, és a ciprusi hatóságok tovább engedték ezt a hajót. Nem hallottam arról, hogy ön ezt bírálta volna. Egy Európai Uniós tagállam megengedi, hogy tovább hajózzon egy olyan hajó, amely fegyvereket szállít az Assad rezsimnek. Én ezt elfogadhatatlannak tartom. Érdekelne, hogy ön nyilatkozott-e már ezzel kapcsolatosan, illetve elítélte -e. Ez szerintem ez teljesen elfogadhatatlan. Ami a Balkánt illeti. Koszovó Szerbia közötti párbeszéd végre eredményes volt, gyümölcsöző volt, tehát némi előrelépés itt látható. Mindezek ellenére azonban ez nem elegendő. Köszönöm egyébként az önerőfeszítéseit is ezen a téren, de úgy gondolom, hogy a szerb, szerbiai választások után még egyszer napirendre kell tűzni ezt a kérdést, és azt látom, hogy mi Európai Unióként nem vagyunk elég egységesek. Öt Európai Uniós tagállam még mindig nem ismeri el Koszovó függetlenségét négy évvel a függetlenségi nyilatkozat után. Ön mit gondol, mit tud tenni annak érdekében, hogy ez az öt tagállam végre elismerje Koszovót? Köszönöm. Köszönjük szépen! Szeretném elmondani, hogy le kell zárnunk a felszólalók listáját már így sem tudom biztosítani valószínűleg azt, hogy a végére érünk. Tenok úr a következő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Nem halljuk a hozzászólót, mikrofon probléma. Having listened to the hostile... Az izraeli sajtóban nagyon sok ellenséges info... Nem halljuk a hozzászólót, mikrofon gondok. Nem jó az érintkezés. Well, it keeps on... Sorry. I believe you were strongly misunderstood. Azt hiszem, hogy önt nagyon félértik, nem halljuk a hozzászóló. Hello, is that working now? As... Most működik? Tehát azt hiszem, hogy őt nagyon-nagyon félreértik, nem működik a mikrofon. Azt hiszem, hogy itt kell tartanom az ujjamat a mikrofongombon. Így sem működik. Hello, yes, sir. I don't know how far you heard what I said, but basically just... Halló, tehát én azt mondtam, hogy önt félreértették, vagy félreértelmezték, és természetesen én is együtt érzek azokkal, és azok családjaival, akiket Toulouse-ban meggyilkoltak, és remélem, hogy nagyon hamar elkapják és igazság elé, vagy bíróság elé állítják a gyilkost. Négyszaszonhoz kapcsolódnék, az arab tavasz sajnos arab térre fordult, kemény vonalasakat választottak meg Egyiptomba, és a kopt közösségekbe a félelmet próbálják, félelmet próbálják meg elterjeszteni, nagyon komoly veszély fenyegeti ezeket a, ezeket a kisebbségeket, lehet, hogy sári alapú alkotmány születik meg. Nagyon fontos, hogy az arab országokkal egyfajta párbeszéd alakuljon ki, hogy közel-keleten is mindenki leüljön a tárgyalóasztalhoz. Talán az talán Izrael félelmét kell eloszlatni, hiszen úgy gondolják, hogy fenyeget országok veszik körül őket. Nézzük Ukrajnát. Mit lehet tenni Timosenko asszony bebörtönzésével kapcsolatban? Őt, minisztereket, más ellenzéki vezetőket tartanak börtönbe. Véleményem szerint lehet, hogy szelektív a rezsim igazságszolgáltatása Janukovics úr elnökletével. Mit lehet tenni azért, hogy Timosenko hogy szabadon eresszék? Most pedig visszatérnék Londonra város, városom, illetve a Szomália konferenciára, amit ott tartottak. Úgy gondolom, hogy a külpolitikának illetve a biztonsági megfontolásoknak ezt kéne a központjába állítani, meg kéne próbálni azt elérni, hogy Szomáliában is megváltozzon, a, megváltozzon az alkotmány. Szomáli Land ről nem tudom, hogy hogy gondolkodik Örneston asszony, talán úgy, mint Koszovóról. Furcsa, hogy Koszovó elismeréséről sokat beszélünk, de szomáli lemről nem nagyon. Kérdezem Eston azt, hogy hogyan vélekedik a szomáliai konferenciáról. Őt a kalapács? Egy kis engedményre számítottam, mert nem működött a mikrofon. Tehát talán auditálást kéne végrehajtani azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok különböző képviseleteit, nagykövetségeit lehet-e ezek hatékonyságát lehet-e növelni, lehet-e hatékonyabban vezetni a különböző európai diplomácia és az európai külügyi képviselet együttműködését? Köszönöm. Lőzing asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy kérdést tehetünk fel. Az első kérdésem az Líbiával kapcsolatos. Eston asszony több segélyszervezet, többek között a Orvosok Határok nélkül, a vörös kereszt illetve a Human Rights Watch súlyos kínzásokról beszél, illetve arról, hogy önkényesen bebörtönöznek embereken. A Human Rights Watch helyi brigádokról, beszél, akik Tripoliban, illetve nyugat libiában önkényesen letartóztatnak embereket, és elektrosokkal halálra kínozzák az elfogottakat. Sok példát sorolhatnék még fel, úgy gondolom, hogy nagyon sok minden ismeretes ezek közül. Az új libiai kormány megbízottja az ENSZ biztonsági tanácsban egy támadást indított az emberi jogok ellen, illetve a homoszexuálisok ellen, és kijelentette azt, hogy a melegekről szóló vita korlátozza a vallást. Azt kérdezném, hogy ez a fajta kijelentés ismeretes ön számára, és az EU részéről tervezik-e azt, hogy ezt a súlyos emberi jogi sértést, illetve a, a kínzásokat valahogy megpróbálják eh, megoldani. Az ENSZ biztonsági tanácsába kívánnak valamit tenni. Úgy gondolják-e, hogy ezek tekintetében a líbiai eh, átmeneti eh, idegenes tanácsot el lehet -e ismerni megfelelő partnerként Szíriával kapcsolatban, mit gondol az ellenzékről. Ez ideig nem sikerült az, hogy minden ellenzéki erőt felmérjünk, a NATO azt jelentette, hogy van egy újfajta új ellenzéki koalíció Szíriában. Ön mit gondol erről a csoportosulásról, és kik igazából az ellenzék szóvívői, ki kellett tárgyalni, hiszen ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan tudjuk megítélni a helyzetet, azt a helyzetet, amit sokan polgárháborúnak tekintenek, és utolsó kérdésemként mit gondol ön, erről a helyzetről. Ön szerint is ez egy polgárháború-e már elnök? Most eh, lezárjuk eh, ezt a kérdés felteteli kört. Ön is egy fél percet többet beszélt Lőzing asszony, mint lehetett volna. Most megadom szót Belder úrnak. Ja, dank dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, e-, elnök úr, először is szeretnék ismételten gratulálni a születésnapjához este Asszon, és fel is tennék kérdéseket önnek. Észak-Irakban volt egy tüntetés, a kurdok szerettek volna tüntetni, és a kurdok, a kurd kisebbség Törökországban, Szíriában, Irakban és Iránban szeretnének létrehozni egyfajta Kurdisztánt, és ön erről mit gondol az EU, mit gondol erről a kurd törekvésről, mert ez politikailag robbanékony helyzetet eredményezhet a közel-keleten. Ashton asszony, mit gondol ön a kurdok törekvéseiről, ami egyértelműen megmutatkozik? Az első kérdésem ez volt, a második pedig az, hogy én értékelem az ön törekvéseit, erőfeszítéseit annak irányába, hogy az Irán-Iszlám köztársaságban javítsa ezt a helyzetet, az emberi helyzetet, de tudom, hogy mi a helyzet. Yusuf Mahatani pap, akit halálbüntetéssel büntetnek, ön mit tud erről a helyzetről? Ez egy aktuális kérdés. A harmadik kérdés pedig Iránnal függ össze, beszélt a tegyarásokról, de az iráni tárgyalók szeretnék késletetni a tárgyalásokat, és mikor kerül majd sor egy igazi tárgyalásra, hiszen az idő az megy, és igazából már túllépték az atomenergiai küszöböt, a nukleáris küszöböt, akut a helyzet, végezetül pedig eh, Szíria egy igazi eh, katasztrófa, A keresztény negyedeket elfoglalták Homsban, és ismételten egy vérontásra került sor. lehet -e valamilyen módon erre az állászed rezsimre még hatást gyakorolni? Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante, permettez-moi... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, először is szeretném megköszönni önnek, hogy eljött ma hozzánk. A ma délutáni szavait követően én francia állampolgárként nagyra értékeltem az önnyilatkozatát. Örülök, hogy tisztázta a helyzetet. Én arra a három területről szeretnék beszélni, amelyet talán a partvonalra szeretnénk, szeretnének sokan szorítani. A száhelövezet, a Afrika szarva, tartoznak ezen területek közé. Európának itt egy egységes megközelítést kellene alkalmazni, ezért ugye önfelelős. Itt a biztonságpolitikánkról és a közös külpolitikánkról van szó elsősorban. Az a benyomásom, hogy a válság övezetekben alkalmazott stratégiánk nem feltétlenül egy globális megközelítésről tanúskodik. A gazdaság és a fejlesztés nagyon fontos elemek, nagyon nagy szerepet kapnak, de a biztonsági kérdések, sőt a védelmi kérdések vagy katonai kérdések nagyon háttérbe szorulnak. Szomáliában, a Száhelövezetben és Líbiában a helyzet az, hogy a helyi képviseletek sürgősen követelik, hogy a politikai elemek, politikai vetület kapjon nagyobb hangsúlyt, és én azt kérném öntől, hogy a globális megközelítés nagyobb hangsúlyt kapjon annak érdekében, hogy a katonai biztonsági kérdéseket se felejtsük el, ezek jól kiegészítik a többieket. Lochbiller asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Esten Báronő, én az emberjogi gümnihi nyilatkozatra szeretnék eh, hivatkozni. Nagyon nagyra értékeljük, hogy lesz majd egy cselekvési terv, egy politikai nyilatkozat és egy emberjogi megbízott, de nem vagyok elégedett ezzel a politikai nyilatkozattal, illetve annak formájával. Azt hallottuk, hogy valószínűleg csak egy olyan nyilatkozat lesz, amelyet a tanács fog elfogadni. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződést követően és a parlamenti vitákat követően is mindent megtettünk annak érdekében, hogy legyen egy közös nyilatkozat, amelyet a tanács, a parlament és az Európai Bizottság közösen fogalmaz meg. Kérném önt, hogy ezért szálljon síkra, és talán ön is ötletelhet azon, hogy valamiféle munkacsoport jöjjön létre a három intézmény részvételével, amely azon dolgozik, hogy létrejöjjön egy ilyen közös szöveg. Júliusra kellene elkészülni ennek a szövegnek. Azt hiszem, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor elszalasztjuk a lehetőséget azzal, hogyha decemberre halasztjuk el, vagy még későbbre. Köszönöm szépen. Elnök, azt gondolom, ez egy kiváló ötlet. Mindenképpen támogatnunk kellene ezt. lelnök asszony, öné a szó. Thank you very much. Can I first of all... Köszönöm szépen. Először is megköszönöm a sok jó kívánságot a születésnapom alkalmába, illetve köszönet azoknak, akik lehetővé tették, hogy tiszta vizet önthetem a pohárba, és világosá tehetem, hogy a tegnapi nyilatkozatom mit is jelentett valójában. Örülök annak, hogy ezt sikerült tisztázni, nagyon zavaró volt a számomra, hogy, hogy félreértelmezték a szavaimat, és örülök annak, hogy most a nyilvánosság előtt elmondhattam, hogy mi is volt a nyilatkozatom igazi tartalma. Most pedig próbálok válaszolni a kérdésekre. Szala Franka úr! Maliki a Maliki úrral, a palesztin miniszterrel folytatott ülésről beszélt, illetve hogy ő összeült a baszúrral. Nos, egy holnapi ülésen fogunk beszélni az izraeli-palesztin gazdasági helyzetről. A miniszterelnök úr abéli, tevék, vagy abéli elképzelését és tevékenységét, hogy állami apparátust építsen ki, nagyban segítettünk mi is, mások is, és egyfajta előrelépés már történt, a jövőre nézve bizonyos összegeket tettünk elő, elérhetővé, és ez nagyon fontos, de tudom, hogy a kihívás nagyon nagy. Ha jól értettem, abba a levelet küld majd Netanyahu úrnak, és ennek a célja az, hogy az álláspontját tisztázza, illetve hogy választ kapjon. Nem tudom, mikor fogják elküldeni ezt a levelet. Kérdésé alatt, kérdésével kapcsolatban azonban úgy éreztem, hogy a, alapvetően a közel-keletről tesz fel kérdést. Kvartettel nagyon szoros az együttműködés, illetve a Jordán királlyal is illetve a Jordán külügyminisztériummal is. Energiát nem kerülve próbáljuk meg azt elérni, hogy a fő tárgyalókat ismételten asztalhoz ültessük. A regionális, a helyi megközelítést mindenképpen támogatjuk még mindig. Továbbra is azt szeretnénk, hogy előre lendüljenek a tárgyalások. Tudom, hogy a regionális kontextusban kell látni ezt a dolgot. Aztán Szíria, illetve Szíria és Oroszország kapcsolat, ezt mások is említették. Ezzel kapcsolatban nagyon világosan elmondtuk az oroszoknak, hogy mit gondolunk, megkértük őket, hogy válaszanak oldalt, valamilyen melyik oldalra ö, álljanak. Nagyon veszélyes dolog egy bűnös rezsimet támogatni, fegyverrel ellátni, illetve fegyvert eladni nekik és azt hiszem ezt a problémát megállítani már önmagában is, vagy megoldani már önmagában is nagyon komoly gond. A fegyverek szállítása hozzájárul ah-, ahhoz, hogy militarizálódjon az ország, ez nem segít a konfliktus megoldásában, és a továbbiakban is elmondjuk majd ebéli véleményüket Oroszországnak. Oroszországgal nagyon fontos a humanitárius kérdést mindig fölvetni, mert tudják, hogy a Kofi Annan által vezérelt csoport megpróbálja a szíriai kérdést úgy megoldani, hogy a népesség humanitárius szükségletét is figyelembe vegye, így aztán mi is támogatjuk ezt. Irán említette azt, amit azt a nyilatkozatot, ami elhangzott Washingtonban, azzal kapcsolatban, hogy csökken az esély a megoldásra. A biztonsági tanács azt kérte, hogy a E3 plusz 3 folytassa az évbéli tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy ez nem az én munkám, hogy ezt a problémát megoldjam. Az én munkám az, hogy, hogy az Iránnal kapcsolatos tárgyalásoknak egy tiszta medret adjak, lezárjuk ezt. Az elmúlt, elkövetkezendő hetekben ezzel ebben a szellemben fogjuk ezt a kérdést továbbvinni, tehát hogy megoldásra van szükség, lehet, hogy nem egyetlen tárgyalással, hanem egy tárgyalás sorozattal, azt gondolom, hogy ezt meg lehet oldani. Gomez asszony. A tagállamok diplomáciai képviseletei, illetve a különböző missziókban való részvétel valóban ösztökélni kell a tagállamok arra, tagállamokat arra, hogy a missziókban részt vegyenek. Én rendszeresen találkozom a külügyminiszterekkel, videlmi miniszterekkel. El kell kötelezni maguknak a tagállamok, magukat a tagállamoknak jövőben is, és így lehet elérni azt, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kapjanak a missziók. Irán, illetve a különböző szankciók. Iránról már mondtam néhány szót, de úgy gondolom, hogy olyan szankciókra van szükség, amelyek valóban ráveszik, azt a, ráveszik Irán arra, hogy visszajöjjenek a tárgyalóasztalhoz. Nem az a célunk, hogy az iráni lakosságnak rosszat tegyünk, hanem az, hogy a nukleáris programot leállítassuk, és ennek pedig az a igazi célja, hogy biztonságosabb legyen a világ. Oroszország stratégiai megközelítés. Nos, Putyin úr lett ismételtem, Oroszország elnöke, a modernizációs, a modernizációért való partnerséget Barozó úr kezdeményezte. Ez nagyon fontos munka, és számomra is nagyon, font, nagyon érdekes ez nem csak gazdasági, hanem politikai kérdésekben is folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal. Ezt már korábban is elkezdtük, de nagyon fontos az, hogy nemzetközi elkötelezettségeinknek érvényt szerezünk Oroszországgal. Tehát stratégiai partnerségekről van szó. Sok múlik azon, hogy mit tudunk elérni partnereinkkel, és mit nem. Líbia és Bengázi, tudom, hogy szenvedélyes védelmezője Gázinak. Próbálnak mindent megtenni azért, hogy Bengázira odafigyeljünk, de a Tripoli missziónak nem az volt a lényege, hogy Bengázit eltáv- Bengázitól eltávolodjunk. Azt hiszem, hogy Bengázi megfelelő hírnevet kapott, hiszen fontos emberek fontos munkát végeztek ott, de Tripolira is oda kell figyelni. Négy asszony, megköszönöm a tegnapi eseménye kapcsolatos kedves szavaid. Egyiptom, nagyon aggasztóak a jelenlegi események. És szoros az együttműködés a delegáció új vezetője között és közöttünk. Clear about the Egyértelműek voltunk a civil szervezetek szerepét illetően szeretnénk, hogyha ezek lehetővé tennék az emberi jogokat, ez nagyon fontosak, és ezt egyetemben hangsúlyoztuk. Ezen kívül azt is hangsúlyoztuk, hogy erős alkotmányra van szükség, amely megvédi az embereket, és egyértelmű tettük azt is, hogy szeretnénk együttommal együtt dolgozni a jövőben, mind gazdasági, pedig politikai szempontból. Vannak nagy kihívások Egyiptom előtt gazdasági szempontból, ezt tudjuk, tudjuk a kapcsolataink által, látjuk, hogy mi történik a gazdaságban, hihetetlen kihívások állnak előttük, és mindannyian tudjuk azt is, hogy a munkacsoport, a task force Tunéziában is hasonló feladatokkal rendelkezik, de Egyiptomban politikai kihívások is vannak, támogatóak vagyunk. Szeretnénk, hogyha egy inkluzív demokrácia jönne létre, és azt is látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy támogassuk a civil társadalmat, a nőket Egyiptomban, annak érdekében, hogy kiteljesíthessék szerepüket. Ami pedig közép illeti voltam Azerbajdzsánban, figyelek ezekre az országokra, és jelenleg megpróbálok megpróbálom felmérni azt, hogy mit tehetünk regionális szempontból, megpróbálok azon elgondolkodni, hogy az EKS hol lehetne hatékonyan, milyen delegációkra van szükség, és jók a kapcsolataink az Törkisztán... with them. Um, but uh, I won't pretend that I can give Kirgizisztánnal of how we now move forward with, with Central Asia, except to és uh, jelenleg ezzel foglalkozunk, és örömmel szeretném önöket majd erről a későbbiekben támogatni, hiszen ez egy nagyon fontos terület számunkra. Lunacek asszony kérdése az emberi jogi megbízott, ez nem az én feladatköröm. Én felismerem azt, hogy nagyon sokat tehetünk az emberi jog területén az egész világon, olyan sok nemzetközi lehetőség van, amiben részt vehetünk, és annyi intézményi lehetőség van, amelyben részt vehetünk, hogyha arra gondolunk, hogy Európa az egész világon szerepet vállal az emberi jogok, az értékek szempontjából, számomra ez csak egy plusz forrás lehetne, amire tényleg szükségünk van, és remélem, hogy önök is támogatják majd ezt a jövőben. Oroszországról és Szíriáról már beszéltem. A fegyverek kérdését is felemlegettük már Oroszországnak is, ez nagyon fontos. Szerbia-Koszovó kérdése, elnézést. A kérdés arról szólt, hogy Oroszország Ciprus mellett halad el Szíria irányába, és Ciprus azt tengeri. Szerintem ezt is kritikába kellene illetni. Eston asszony. Ez egy olyan kérdés, amit a tagállamokkal kell tisztázni, és ahogy tudják, a tagállamoknak is illetékességi körük van ebben, és eh, mm, csak annyit tudok elmondani, hogy a szankciókat teljes mértékben kell alkalmazni, és eh, minden esetre mi ezen leszünk. Tehát tényleg azt hiszem, hogy értheti, amit mondtam. Elnézését kérem, nem hallottam kis tisztán, amit mondott. Szerbia-Koszovó kérdése a párbeszéd kapcsán valóban történelmi jelentőségű dolgot sikerült elérnünk. A végrehajtás útja eléggé zökkenőkkel kikövezett. Tudjuk, hogy nagyon sok erőfeszítésbe kerül ez, de mindenképpen folytatni kiváltjuk ezt, és mindenképpen Tadic was essential to being able... És Tacsi miniszterelnöknek mindenképpen hálával tartozom. Mindkettőjük elkötelezettség az Európai Unió nagyon fontos, főként a Tacsi miniszterelnök úr esetében. Nagyon örültünk annak, hogy a kereskedelem területen sikerült előre mozdulni. A fő célom az az, hogy biztosítsam azt, hogy minél erősebbek a kapcsolatok Koszovóval, akkor a jövőben részei lehetnek az Európai Uniónak, és akkor, hogyha elfogadtuk az általános tanácsában, a külügyi tanácson a következtetéseket, akkor nem voltak eh, kifogások, úgy jött ez létre, hogy Koszovót közelebb szeretnénk hozni az Európai Unióhoz, és remélem, hogy ez a legnagyobb előny az egyes országok döntöttek erről, számomra a legfontosabb Koszovó jövője velünk együtt. Köszönöm, Tanak úr, kedves szavait! A kopt közösség kérdése nagyon fontos számunkra, nem csak a Nimnich miatt, hanem eh, a vallási kérdések miatt is. Nagyon eh, erős üzeneteket küldött a tanács is, eh, a vallásszabadság, a békés együttélés érdekében ezt szeretnénk folytatni, bilaterális párbeszédet szeretnénk az egyes országokkal, főként ott azokkal, amelyekkel ez jelenleg aggodalomra ad okot. Tárgyaltam számos országgal, hogy megnézzük azt, hogy mi történhet a közeljövőben, és várom most már azt, hogy számos arab ország részéről megkapjam a válaszokat, mert jelenleg el kell gondolkodnunk azon, amit történt, és időre kell tekintenünk, és remélhetőleg az elkövetkező hetekben most már sokkal több eredményt láthatunk ezt illetőleg. Találkoztam az ukrán külminiszterrel a múlt héten, illetve azelőtt Prágában, Lukashenko Lukasenko And on every occasion we make the same. Találkoztam az ukrán külügyminiszterrel, Beszéltünk Timosenkóról és más kérdésekről is. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a megfelelő bírósági eljárás. Ezek a tárgyalások továbbra is folytatódnak, nem csak a mi részünkről, hanem sok tagállam próbálja megoldani ezt a kérdést. Ukrajna esetében nagyon fontos az, hogy egyértelműségre van szükség, készen áll a társulási szerződés, és nekik kell lépniük most már, és mindenképpen fel kell ismerni a politikai realitást. Szomáliát is elmítették, illetve arról, hogy az Atalantáról is tárgyaltak, illetve a külön köröttel is találkoztak. Hope that they will be able to work closer together to follow up. Nagyon jó ez a ö, csapat, nem csak Londonban tárgyaltunk arról, hanem már korábban, és Volt egy találkozó az összes tagállam főtitkárjával, arról beszéltük, hogy lehetne legjobban együttműködni, arról beszéltünk, hogy lehetne jól együttműködni néhány helyen, ha, mikor megnéztük annak a minőséget, hogy milyen fajta infrastruktúrákkal rendelkezünk, lehet, hogy sokkal többet lehetne tenni országcsoportokkal együtt. Ugyanez a helyzet Szudán esetében is, amikor az EU és több tagállam együtt működött. Tehát egyrészt a infrastruktúrát kell megnézni, és azt kell megnézni, hogy az emberek hol vannak képviselve, a szinergiára van szükség. Nem szeretnék túllépni a szerződés keretein kívül. Líbia az idérenes nemzet tanács, az egy idérenes nemzet tanács volt, és most már előre kell lépniük a következő fázisba. Jelenleg részt vesznek abban, hogy ezt megoldják, nehézségek vannak itt, és bizony önök is ismerik ezt a helyzetet, tudják, hogy mi a helyzet Líbiában, illetve bizonyos részeinek, részeiben Líbiának. Szíria kapcsán már említettem az ellenzéket, az ellenzéki erőket. Nem szeretnék arra belebocsát, abba belebocsátkozni, milyen helyzet lenne most jó. Minden ellenzéki erővel megpróbálunk kapcsolatban maradni, annak érdekében, hogy egy józan, bevonó megközelítést tudjunk kialakítani, és jövőben is ezt fogjuk tenni. Belder úr, Észak-Irak kérdése. Nem vagyok abban biztos, hogy jól körül tudom annak írni a kérdéseket. Irakkal őszintén tárgyalunk, és a legfontosabb kérdés az Knab Ashraf kérdése, de megpróbálunk együtt működni a kormány minden egyes kérdésben, és az energia kérdése is felmerül itt, másfajta kérdések merülnek itt fel. Iránnal kapcsolatban velük is tárgyalóasztalhoz ülünk, Jalili levele alapján, illetve az ő válasza alapján úgy gondoljuk, hogy most már van lehetőség arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, és megkezdjük a tárgyalásokat, de célunk van a tárgyalásokkal, és nagyon fontos lesz az, hogy egyetemű váljon ez egyértelműen, hogy tényleg van célja ezeknek a tárgyalásoknak, és ez számunkra ez lesz az alap, amelyen elindulhatunk. Egyértelműségre van szükség annak érdekében, hogy legyen előrelépés. Donjon úr. Mindenképpen gyorsabb eredményeket kell felmutatnunk, Száhellel kapcsolatban nagyon jó volt a stratégiánk, ezt végre kell hajtani, Afrika szávával kapcsolatban átfogó a megközelítésünk, ezt is hatékonyan kell végrehajtani, Líbiával kapcsolatban pedig a tagállamokkal, a kollégákkal, az intézményekkel együtt meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a legnagyobb aggodalmakat utadó dolgokban együtt működésre jussunk. Sloch Béler asszonynak mondom, a politikai nyilatkozattal kapcsolatosan Semmi gond nincs azzal, hogy az intézmények együttműködjenek ezen a téren, de azt nem szeretném, hogyha hat hónapig vitatkoznának az intézmények a szavakról. Tudjuk, hogy az emberi jogok konkrét kézzelfogható dolgok. Jó lenne, hogyha minél előbb sikerülne előrelépést elérni ezen a téren. Nagyon szépen köszönjük. Már nincs sok időnk. Nagyon szigorú leszek. Mindenkit kérek, hogy tartsa be az egy percet. Muniz asszony, a következő felszólaló. Gracias, presidente. Gracias, señora. Köszönöm szépen. Örülök Esen asszony, hogy ellátogatott ide. Közel-keletről fogok beszélni. A more for more kérdését hogyan alkalmazzák Izrael kapcsolatban, hiszen ipari és gyógyszeripari termékekkel kapcsolatban a mi parlamentünk véleményét kéri ki. Izrael, tehát van egy ilyen témánk. A palesztán és az izraeli delegációban és dolgozó kollégunk, kollégák is elmondják azt, hogy a projektjeiket lerombolják, illetve alapvetően a de, ö, teljesen megbénultak a tárgyalások. Említette a lefegyver kezés kérdését, ugyanakkor a fegyverkereskedelem virágzik. 24%-kal növekedett a fegyverkereskedelem volumene az elmúlt években. Európa és az Európai Fegyverkonzorcium a második legnagyobb fegyverexportőr az USA után. Németország Izraelnek is árul, illetve Szaudi-Arábiának is. Egyébként pedig azzal vádolják, az vádolnak szaudarábiai csoportokat, hogy Szíriát látják el fegyverrel. Préda úr. Euh, merci infiniment, monsieur président, madame euh, la haute représentante. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, szívből gratulálok a születésnapja alkalmából, de gratulálok a munkásságához is. Két kérdésem lenne. Egy héttel ezelőtt ön üdvözölte egy új moldáv elnök megválasztását, miután eh, hosszas válság uralkodott az országban. Nyilatkozatában ön úgy fogalmazott, ez megoldja a nyeszteren túli konfliktust, Lát-e új fejleményeket ebben az összefüggésben? Láttam egyébként, és ez a második kérdésem, hogy nem régiben Izlandon járt, valamint Norvégiában és Svédországban. Izlanda kapcsolatosan jelentéstevő vagyok. Érdekelne, hogy a sarkvidéki kérdéssel kapcsolatosan mi a véleménye, illetve az izlandi látogatása során ez szóba kerültek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az én kérdésem nagyon egyszerű. A válság következtében, itt, itt, vagy, itt vagyok egyébként, úgy gondolja-e, hogy a válság következtében a tagállamok együttműködőbbek vagy kevésbé együttműködőek a külügyekben? Köszönöm. Mr. Chip. Chip úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem volna ezzel a véleménnyel kapcsolatosan, amelyet a szankciókkal kapcsolatosan fogalmazott meg, és az emberi jogokkal kapcsolatosan. Itt van Fehér Oroszország példája. Fehér Oroszországban a szankciók semmilyen eredményt nem hoztak. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a szabálytalanságok, amelyeket tapasztalhatunk, gondolok itt az emberi jogok megsértésére elsősorban, hogyan tudjuk tehát ezeket megállítani, ezeknek gátat szabni? Egy további kérdés, amely Fehér Oroszországgal függ össze, a minimális normák bevezetése, illetve azok megsértése, ilyen például a halálbüntetés. Voltak olyan esetek, amikor a családtagok nem tudták eltemetni a családtagot. Hojuland asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Esten asszony. Az én kérdésem az EU-Oroszország kapcsolatokra vonatkozik. Érdekelne, hogy mit gondol a koherensebb EU politika lehetőségéről az Orosz Föderációval szemben. Az ALDE csoportot igencsak meglepte, hogy ön nagyon gyorsan és melegen üdvözölte Putyin úr újraválasztását, miközben Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke visszafogottabb volt, sőt, akár kritikus hangot is megütött, később pedig a parlament egy világos állásfoglalást fogadott el az AFETEN belül, arról, hogy ezek a választások nem voltak szabadok, és szabályszerűek. Érdekelne, hogy ön mit ért koherensebb EU politika alatt Oroszországgal szemben, és hogyan működjön ez az intézmények között. Köszönöm szépen. Kronenberg asszony. Elment. Campbell Bannerman úr. Érdekelne, hogy hogy mi a vélemény a Falkland szigetekkel kapcsolatosan. Argentina igen agresszívan viselkedik, közeledik az argentin megszállás 30. évfordulója. Spanyol halászhajók brit vizeken hajóznak, többek között ez is az egyik probléma. 1952-ben John, Sir John Davis követelte Nagy-Britanniának először ezeket a szigeteket, Két, 233 évvel azelőtt, hogy Argentina egyáltalán létezett volna. A jelenlegi agresszióra való tekintettel azt kérem öntől, hogy fontolja meg, hogy esetleg kereskedelmi szankciókat is vezessenek be Argentinával szemben, valamint azokkal a Mercosur országokkal szemben, amelyek hallgatólagosan támogatták Argentinát. És jó lenne, ha világossá tenné Kirchner elnökkel szemben, hogy elfogadhatatlan az ország magatartása. Elnök, ön arról abban azért nem vagyok biztos, hogy szívesen lemondanék az argentin marha húsról. Boszkut asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Belder úr kérdéséhez eh, kapcsolódnék, és az iriki eh, keresztények kérdését szeretném felvenni, illetve a Szíriában élő keresztények kérdését szeretném felvetni. Elég aggódunk miattuk ezen a területen. A második kérdésem, ön azt mondta a bevezető szavaiban, hogy az emberi jogok, a vezérfonal az ön munkájában, ez rendkívül fontos számunkra is, és szeretnék közvetet mondani önnek, amiért erőfeszítéseket tett Afganisztánban a nők szerepével kapcsolatban, akiket ok nélkül börtönöztek be, de lenne egy kérdésem is ehhez kapcsolódóan. Hogyan képzeli el a különleges emberi, külön emberi jogi megbízott szerepét? Jó a kapcsolatok a missziók területén a, az emberi jogi feszültségek megoldása tekintetében. Elnök, köszönöm szépen. Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ashton asszony már két éve van hivatalban, és ön minden, a, mindenkor a helyszínen van, mindig ott van. A kérdés az az, hogy vajon tényleg ez a jó eljárás-e, amikor azt látom, hogy mindenhova elutazgat, össze-vissza az egész arab világban, és mindenki azt kérdezi, hogy tényleg erre van-e szükség. Például meg kell vizsgálni, milyen helyzet Szíriában, És tényleg eh, nem úgy kéne működnie a bizottság eh, alelnökének, mint egy normális külügyminiszternek? Ön eh, sokkal inkább foglalkozok azzal, amit The Hucht vagy Pibax úr csinál, pedig szerintem inkább tényleg koherenciára lenne szükség az európai politikán belül. Mr. Janes. Janes úr. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy Este azt mondja, sokat utazik. Így Argentinába és Brazíliába is eljutott. Meg is kérdezem, hogy hogy állnak a tárgyalások az Európai Unió és a Mercosur között. A héten került sor a nyolcadik fordulójára a madridi csúcsnak, még 2010-ben, madridi folyamatnak. Nos, azt hiszem, hogy az volt az elképzelés, hogy még a nyár előtt le tudjuk ezt zárni. Mi történik akkor, hogyha Santiago de Chilei előtt, csúcs előtt eh, nem tudjuk ezt lezárni. Jó lenne, hogy egy kicsit pontosabban tudnának fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogyan is áll a két szervezet közötti kapcsolat. Köszönjük szépen, alelnök asszony! I'm sorry, I was... Elnézést. Egy kicsit meglepett. A legutolsó kérdésen gondolkodtam. Kicsit elgondolkodtam rajta, elnézést. Az izraeli kérdést eh, és a gyógyszeripari terméke kérdését eh, feszegette az egyik képviselő. Megbeszéléseket folytattunk 2005-től eh, kezdődően az EU-izraeli cselekvési tervről. Van ennek jogalapja, a társulási megállapodásnak részét képezi, és hasonló tárgyalásokat folytatunk az elkövetkezendő években más országokkal is. Nagyon fontos, tehát, hogy lássuk, hogy ez mi is valójában, milyen a jellege a természete. És nem befolyásolja ez az álláspontomat a telepekkel kapcsolatosan, nemzetközi jog szerint ezek illegálisak, le, le kell állítani ezt a folyamatot, és fontos, hogy olyan helyekre, helyen tudjanak letelepedni az emberek, ahol hosszú távon békében és biztonságban élhetnek. Prada úr a Nyeszterentóra kérdezett rá, és Moldvára. Februárban Dublinban volt az 5 plusz 2 találkozó, és a következőre áprilisban Bécsben kerül sor növeljük a szerepvállalásunkat, szeretnénk elmélyíteni az együttműködést a nemzetközi partnereink között, főként Oroszország esetében. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az előrelépés ezen a téren nagyon fontos üzenet lenne, és reménykedem abban, hogy az elnök, az új elnök is látja majd ezt. Remélhetőleg sikerül majd a bizalomépítést is fokozni, és sikerül tovább és erősebben támogatni a civil társadalmat. Tehát erősebb helyi szerepvállalásra van szükség, erre törekszünk, és remélem, hogy valóban siker feloldani a problémát a közeljövőben, ha csak lehet. Rákérdezett a látogatásomra a skandináv országokban. munkálkodunk ezen a területen. Önök is tudják, hogy a sarkvidék nagyon fontos számunkra, nem csak azért, mert néhány tagállam ebbe a térségbe tartozik, hanem azért is, mert a sarkvidék nagyon fontos a bányászat, az ásványi anyagok szempontjából, az ásványkincsek szempontjából. Fontos az ottani őslakos népesség kérdése is, és el akartam látogatni oda, a lehető legészaki pontra látogattam el, tudósokkal beszélgettem, akik Svédország észi, északi részén dolgoznak, lenyűgöző élmény volt. Izlandra sajnos nem tudtam ellátogatni a látogatásom során. Nagyon fontos, hogy egységes politikát alakítsunk ki a térség számára, hiszen ez a jövőben egyre fontosabb szerepet kap majd ez a térség. A tagállamok többé-kevésbé együttműködőek ebben a gazdasági időszak, ebben a gazdasági válságban, valaki erre kérdezett rá, azt hiszem, a gazdasági körülményektől függetlenül azonban a tagállamok látják, hogy van érték abban, hogyha együttműködnek egymással, azt hiszem, hogy egyetértenek abban, hogy egy valaki vezesse az elnökséget, aki összefogja a törekvéseket és koherenciát teremt. Nem arról van szó, hogy elvegyük a szuverenitásokat a Lisszaboni szerződés után, hanem hogy az együttműködést valamilyen módon előmozdítsuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mind a 27 tagállam nagyon nagy mértékben együttműködő. Valaki rákérdezett a szankciókra és Fehér Oroszország kérdésére, és arra szörnyű helyzetre, ami ott uralkodik. Erről is szó volt a legutóbbi konferencia alkalmával. A szankciók nagyon határozott gazdasági politikai üzenetet fogalmaznak meg egy országgal szemben, Fehér Oroszországgal szemben nagyon világos üzenetet fogalmaztunk meg, és a továbbiakban is így lesz ez. Világosan kimondjuk Fehér Oroszországgal szemben, hogy ki kell engedni a fogvatartottakat, és így tovább. Nagyon fontos, hogy ez az üzenet folyamatosan megfogalmazódjon a részünkről. Ugyanakkor azonban megfogalmazok azt az üzenetet is, hogy sok mindenben együtt tudnánk működni, Megtesszük ezt mi is, egységesen, és a tagállamok is. Azt mondjuk Fehér Oroszországnak, hogy ha változtat a dolgokon, akkor mi itt vagyunk és hajlandóak vagyunk együttműködni. Ez nagyon fontos. Olyulend asszony Oroszországra kérdezett rá és a nyilatkozatomra. Nem üdvözöltem, hanem tudomásul vettem, hogy Putyin újra elnök lett. Nem gratuláltam neki, és igenis egyeztettünk Schulz elnök úrral, mivel tudtuk, hogy nagyon fontos, hogy ez az üzenet megfelelően fogalmazódjon meg. Amennyire én látom, elfogadottnak tekintik mindenütt, hogy ő Oroszország megválasztott elnöke, sok-sok területen van mit javítani az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokon, de azt gondolom tudomásul kell vennünk, hogy mi történt, és tovább kell haladnunk, a jövőbe kell néznünk. Úgy gondolom, hogy az orosz nép és az Európai Parlament közötti kapcsolat nagyon fontos és mérvadó e tekintetben. Benemen úr a Falkland-szigetekre kérdezett rá. Ahogyan ön is tudja, egy bilaterális kétoldalú kérdésről van szó. Az Egyesült Királyság szuverenitása alá tartozik a kérdés, Kétség nincs afelől, hogy a kereskedelmi korlátozások EU-s hatály alá tartoznak, és ahogyan tudják, a kereskedelmi főigazgatóság felvette a kapcsolatot. Világossá tettük, hogy ezek a dolgok, ezek az ügyek nagyon fontosak, és a nevezett főigazgatóság dolgozik az ügyön, de nem külügyi szempontból, Keresztények Irakban, Szíriában és az emberi jogok kérdése, ez szintén elhangzott egy képviselő részéről. A legutóbbi konferencia alkalmával sokat beszéltünk a vallási kisebbségeknek szóló támogatásról és a keresztény közösségek támogatásáról Irakban és Szíriában. Éppen ezért nagyon fontos a befogadásra irányuló üzenet megfogalmazása Szíriában. Fontos, hogy ezek a közösségek tudják, hogy van jövőjük ebben az országban, és gyakorolhatják vallásukat. Fontos, hogy ez egy konzisztens üzenetként fogalmazódjon meg mindannyiunk részéről. Nagyon fontos emberjogi kérdések ezek, ahogyan ön is joggal mondta. Sargentini asszony elment, legalábbis nem látom, de azért megválaszolom a kérdését. A politikák koherenciája ami a kereskedelmet és a fejlesztést illeti. Barozó úr elnöklésével és az én jelenlétemben is lesz holnap egy találkozó, ahol a politikák koherenciájáról lesz szó a bizottságon belül. A különböző főigazgatóságok közötti egyeztetést a lehető legnagyobb mértékben elő kívánjuk mozdítani. Úgy gondolom, hogy itt el kell mélyítenünk a dolgokat, és meg kell erősítenünk őket. Nagyon nagy mértékben tisztában vagyok azzal, hogy én is a bizottság tagja vagyok, de lehet, hogy a mandátumon végén majd egy olyan személy veszi át a posztot, akinek nincs bizottsági háttere, ezért nagyon fontos, hogy a bizottság alelnökének szerepkörét valamilyen módon összekapcsoljuk, vagy beépítsük a külügyi szolgálattal, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk erre a jövőben. Ami a Mercosur kérdést illeti, ez egy kereskedelmi kérdés, ez nem épp a szakterületem. Egy nagyon lassú haladást láthatunk ezen a téren. Elnézést, nem láttam a nevét. Tehát lassú az előrelépés a tárgyalások során. Néhány kérdésben tisztázódtak a dolgok, ha jól értesültem a múlt héten. A cél az volt, hogy az év végéig lezáruljanak a tárgyalások. Remélhetőleg egy következő tárgyalási kör a nyár előtt. Remélem ezzel tudtam válaszolni a kérdésére. Hát, Nagyon szépen köszönjük, hogy ma a születésnapján időt szakított ránk. Elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik már nem kerültek sorra. Ennek az az oka, hogy egyeseknek túl sok időt adtam, de legközelebb majd orvosoljuk ezt, annak érdekében, hogy mindenki szóhoz jusson. Annak érdekében, hogy igazságosabb legyen a dolog. Köszönöm szépen önnek, Esten asszony, hogy még egyszer elmondta, hogy a partnerségi eszköz egy fontos külpolitikai eszköz, és hogy ennek megfelelően kell erről beszélnünk a tárgyalások alkalmával. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy megkérjem önöket, hogy végezetül álljunk fel és emlékezzünk meg a tulúzi áldozatokról. Emlékezzünk meg a, azokról a gyermekekről és azokról a személyekről, akik elhunytak e szomorú esemény kapcsán. Danke Ihnen. Thank you very much. Köszönöm. Ezzel lezárom az ülést.